Okay, colleagues. Can we make a... Most, kedves kollégák, akkor kezdhetjük-e? Történelmi ülésre jönnek, ezt már tudhatták korábban. Az először ebben a parlamentben három szakbizottság dolgozik egy jogszabályon, ezért nagyon örülök ma, hogy itt ül mellettem Viszisen úr, az AFET elnök helyettese, balra tőlem, és Szavama úr, aki a Budge szakbizottságban ugyanezt a szerepet tölti be. Megpróbáljuk ezt hatékonyá tenni, és kiderül, hogy igen, lehetséges ezt megtenni. A az FA-val, az Európai Fentartható Fejlődési Alappal fogunk foglalkozni. Úgy volt, hogy a főképviselő Mogherini asszony és Katainen úr biztos ö, csatlakozik hozzánk, ehelyett három főigazgató jött el, Mansaviszi úr a Defco-tól, Danielson úr a NIR-től, Latti Knudsen úr. A harmadik ö, Mogherini ö, asszony és Katainen úr a jövőbeni dátumon jönnek el hozzánk. Ez új kezdeményezés az Európai Bizottság részéről. Juncker elnök szeptemberben fogalmazta meg ezt a tervet a jelenlegi finanszírozás lukait próbálván betömni. Az EBB-nek nagyobb aktivitást szeretnénk a külső területeken. Az EBB csónak része ez a bizottságtól várjuk, hogy ez hogyan működik, miért fontos, és hogy mi lesz más. Átadom a szót az AFET alelnökének, Vistisen úrnak. Köszönöm szépen az AFET nevében. Mindenkit üdvözölök. A, az érdekes gyakorlat során megpróbáljuk megtalálni a gazdasági, az emberi jogi és a külpolitikai aspektusok között a, hát a megfelelő egyensúlyt. Korlátozott az idő, ezért nem is átadom a szót a harmadik szesszió elnöknek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm szépen a DEVE és az AFET elnökeinek ebből az alkalomból. A lényeget érintve szeretnék emlékezetni arra, hogy a Költségvetési Szakbizottság két kapcsolatos javaslatot is vizsgál. a külső befektetési tervekkel kapcsolatban Szeretném, hogyha tudnák, eh, hogy a Közvetési Szakbizottság eh, a eh, pénzügyi garanciák, pénzügyi eszközökről való tudását beviszi a munkába az EFA létrehozása során. Szeretném aláhúzni, mindannyian tudjuk, hogy jelentős együttműködés szükséges a három szakbizottság között, hogy gyorsan haladjunk. Április végére sikerül megtámadni a mandátumot. Hát a három szakbizottság a parlamenti tagság egyötöde. Európai Bizottság, remélem, hogy mindenki világosan látja, hogy az EBB csomag mit fed. Kezdjük Mánceviszi úrral, DEFCO főigazgatóság nagyon jól látom a képernyőn. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek Mogherini asszony nevében fontos bizottsági ülés van a Európa jövőjéről van szó, de szívesen jönnek el máskor. Második pont fontos és újszerű ez a formáció időben erre még sikerül jó jelentést elkészíteni, és ezt üdvözöljük is így a fragmentáció, fragmentációt sikerül megakadályozni. Ez az első tapasztalat legyen pozitív, integrált munkát lehet így végezni, ami újat csinálunk, legalábbis ez a szándékunk, szeretnénk egyes tevékenységeket jobban végezni az első pont, amit szeretnék aláhúzni, a következő. E, ez az ügy a fejlesztési politika keretébe tartozik. Olyan eszközről beszélünk, amely jobb politikát, fejlesztési politikát tesz lehetővé, és a szegénység elleni hatékonyabb küzdelmet. Szeretném ezt rögtön az elején elmondani, mert e, ez a 20-30-as e, agenda ihletése alatt e, született, és a parlament döntései nyomán. Ebbe a kontextusba szeretném elhelyezni, ennek a végrehajtása három pillérre hárul, a, a hagyományos eszközök, a második a hazai finanszírozás, a harmadik pedig a köz- és magásféra együttműködése. Gazdasági tevékenységet fogunk generálni, és munkahely teremtést. Ezt azért mondom, Eh, mert jó lenne, eh, hogyha ez egy egységesítő hatást gyakorolna. Harmadik pont. Ennek eh, az az eredete, az a döntés, amit 2016. júniusában a bizottság döntött Afrikával kapcsolatban többek között a migráció okainak megszüntetésért, hiszen munkahelyteremtés teremtésre van Juncker elnök, szeptemberben hirdette meg ezek után a külső befektetéseket, tehát az Agenda 20 30, valamint kötelezettségvállalásaink, mint ahogy az előbb mondtam. A COP21 agendájának a megvalósításáról is van szó, valamint a szomszédsági politikáról. Földrajzilag is ez meghatározó, Afrikáról van szó. Ezt szeretnénk tehát, mint keretet, mint háttért meghatározni. Másrészt, mik a célkit, tézisek, és hogyan működik az. A cél hosszú távú be ruházás növelés, növekedés elérése és a szegénység felszámolása, ez rész az EU globális stratégiájának, mint ahogy többször elmondtuk minden dokumentumban, összefügg a szomszédsági politika és a növekedés elérése. Megpróbáljuk az eszközöket összekötni, a lehető legjobban integrálni. Mindannyian tudjuk, hogy annak ellenére, hogy megpróbáltunk támogatást nyújtani, ez nem hozta meg a kellő eredményt. A célunk az, hogy mozgósítsuk a magán beruházást is. A KKV-kat és a fiatalokat, ez az egyik legnagyobb célunk. Ezért azért e, a érdekében, hogy elérjük ezt a célt, a külső befektetési e, e, projekt a migrációval is foglalkozik, ezzel is összefüggésben van az európai tanács 2016-ban így döntött. A migráció összefügg a fejlesztéssel, tehát olyan eszközö van a kezünkben, amely másokkal, más eszközökkel együtt mindkettőre, illetve az alapokra tud hatni. Az első pillér az EFA, a blending használatával, a blending generál beruházásokat, plusz innovatív eszköz, ami a garancia. A garancia alap 1,5 milliárd euró amely lefedi a magán beruházások kockázatát. Így kombináljuk tehát a köz- és magán szféra tevékenységét. A második pillér a technikai támogatás, azaz jó gondolatokat a végrehajtásig vinni. Meg azonosítani kell a jó projektet, és meg kell valósítani. A harmadik pillér pedig a beruházási klímán javítani. reformprogramot elérni ott, ahol ez szükséges. Csak hogy egy példát mondjak, nem csak kereskedni szükséges, hanem az is fontos, hogy hogyan lehet integrált termelést és integrált energiafelhasználást elérni. Az ambíciónk tehát kiegészíteni jelenlegi eszközöket, és az erőket összefogni a piacon a megadott cél érdekében. A szubszaharai Afrika területén elsősorban azt tapasztaljuk a Szahelben, hogyha a magán beruházást nem hozzuk, akkor magától nem megy oda. Meg kell állapítani a célokat, meg kell könnyíteni a dialógust az országok szintjén, és ez fogja ösztönözni a beruházásokat. Nos, hogyan működünk, hogyan szervezünk ezt meg? Egyrészt a blending platform, ami közismert, de hát visszatérek rá szükséges, valamint az új garancia, ez újdonság ebben a projektben. Mind két területen az EBB szakért termét hozzuk, és az Európai Parlament is bevonódik megfigyelőként követheti a döntéshozatali folyamatot. Láss, hogy mik az orientációk. A garancia, tehát a fő irányunk, megpróbáljuk megállapítani, hogy mire a legcélszerűbb használni, milyen műveleteknél használjuk fel. Ez ágazatokat, illetve földrajzi térségeket jelent, így orientáljuk majd a támogatást. A termékek pedig ezeket még nem azonosítottuk. Különböző célok lehetnek itt. A közös cél az, hogy nagyobb beruházás legyen, A lényeg az, hogy a beruházás segítsen a szegénységen, teremtsen KKV-kat, jobb minőségű szolgáltatás legyen az oktatásban és az egészségügyben. Tehát sok projekt jön számba ezzel az eszközzel meggyőződésünk, hogy nagyobb koherenciát is létre tudunk hozni az Európai Unió szintjén. Ezért kértük a tagállamokat, hogy pénzügyileg is adjanak hozzájárulásokat, hogy eh, nagyobb legyen az ereje ennek a garanciának. Ez nem csak azt jelenti, hogy mennyiségileg eh, jobban felkészültek legyünk, hanem minőségileg is. Oly módon, hogy az elaprózódást meg tudjuk előzni, ami nagyon gyakran megesik az Unióban. Nagyon eh, komolyan, ezért részreveszik a különböző véleményeket, és az európai szereplőket is várjuk, mert egy igazi platformot szeretnénk, aminek ugyanaz a támogató struktúrája van, egy közös titkárság és egy globális rendszer, ami azért dolgozik, hogy megegyezésen alapuló fejlesztési célokat valósítson meg Afrikában, vagy Észak-Afrikában, vagy más attól függően, hogy éppen mi a szomszédsági politika földrajzi prioritása. Ezzel az uniós elaprózódottságunkat is tudjuk csökkenteni, illetve a tagállamok teljes mértékben szerepet tudnak vállalni ebben a feladatban. Azt is reméljük, hogy az Európai Parlament is speciális szerepet tud majd vállalni az ellenőrzési rendszerben és a az egész kidolgozásére. Ezért megjelentítjük az eredményeket, de a vezetésben is jelen vannak megfigyelőként. Részünkről ez a lényege ennek, és ezért nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy itt fontos az összekapcsolódás, hogy ne az eszközök, hanem a célok vezéreljenek. Elnök, köszönöm szépen. És akkor most rátérünk a második hozzászólóra, Daniel úr 6 óra körül ezt be kell fejeznünk, nem sürgették, hanem csak köszönöm elnök asszony, nem inném, hogy nagyon hosszan kellene beszélnem, miután Stefano nagyon világosan mindent elmondott. Három dolgot engedjenek meg, hogy felvessek. Kezdjük ezzel. Egy, valójában egy integrált és koherens megközelítés aminek valamennyien örülnünk kell, és nagyon jó példák vannak arra, hogy ez konkrétan mit is jelent. Három dolog. Először is ez fejlődésről szól, ami előttünk van az asztalon, az, eh, ahogy mi látjuk, egy gazdasági növekedést, és ezzel stabilizációt hozunk létre a szomszédságban, és az afrikai partnereinknél, akivel Stefano foglalkozik, csak úgy, mint jó magam. Ez természetesen oda is vezet, hogy a migráció gyökereit is kezeljük, legalábbis így látjuk, és ez konkrétan szólva azt is jelenti, hogy az oktatásba, egészségügybe és az alapvető szociális szolgáltatásokba nagyobb befektetéseket, beruházásokat eszközölünk a jövőben. A második dolog, ahogy Stefánó rámutatott, hogy ez az eszköz egy, e, egyedi, és nagyon nagy potenciált, lehetőséget hordoz magában. Igazi lehetősége van ezzel az eszközzel, hogy a magánszektort is bevonjuk, megkönnyítsük, és bizonyítsuk, hogy beruházásokat igenis lehet tenni ezekben az országokban, és ennek lehet szorzó hatása, ami aztán későbbiekben nagyon pozitív fejlődést vonhat maga után. A harmadik dolog pedig, hogy ez egy olyan mód, hogy a korlátozott mennyiségű alapokat, pénzeszközöket felhasználjuk, és jobb hatást érjünk el, eredményt érjünk el, figyelembe azt a teljes összeget, ami rendelkezésre áll a prioritási területekre. Ez az, amiért nagyon fontos a garancia. Ezt vizsgálva első alkalom, hogy a bizottság ilyen típusú kezdeményezésre tesz javaslatot, és magától értetődő, ahogy ön is rámutatott, Stefano, hogy nagyon oda kell figyelnünk, és gondosan meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lépünk tovább. És ahogy a javaslatban is szerepel, 2020-as jelentést kell majd készítenünk, hogy meglássuk, hogy ez hogyan, mit jelentett a valóságban. Természetesen a parlamentnek is nagyon fontos szerepe lesz ebben az elszámoltathatóság szempontjából is, illetve partnerként, akik a nyomonkövetést végzik, illetve a jelentéseket is majd megvizsgálják. Elnök, köszönöm szépen! Kunzon asszony. Köszönöm szépen. Csak néhány szót mondanék ismételten. Elnézést kérek a Mogherini főképviselőasszonytól, aki nagyon részt vett ebben az egész folyamatban, és szeretett volna itt lenni. Ahogy kollégáim elmondták, a beruházási terv meghatározza a különböző áthidaló és összekapcsolódó célokat. Nyilvánvalóan, hogy a fejlődésre épít a jobb élet létrehozásra, a munkahelyteremtésre, a szegénység felszámolására, és keretet ad az eszti csízek végrehajtásához, ami a hosszú távú terv, és a fejlő, fenntartható fejlődési célokat szeretnénk megvalósítani, illetve a COP 221-et is figyelembe veszi a klímaváltozást, ami egy szélesebb keretet jelent az infrastruktúra finanszírozás szempontjából, illetve a külszolgálatnak a külös biztonságpolitikai eleme is megjelenik, illetve a békebiztonság, munkahely, ellenállás ezek azok a dolgok, amiket szeretnénk elérni. A globális stratégia segít abban, hogy a 2030-as agendát megvalósítsuk, és egy nagyon nagy fokú konvergenciát is tapasztalhatunk. Ez vonatkozik arra is, hogy a migráció gyökereit kezeljük, egy szélesebb környezetet, és valójában olyan körülményeket kell létrehozni, ami lehetővé teszi az emberek számára, hogy jobb életet alakítsanak ki maguk számára. A beruházási terv, ez egy innovatív új dolog, ez jóval messzebb megy, mint amivel bármikor is dolgunk volt. Egy bizonyos dinamikát is jelent, és úgynevezett trust fundokat, alapokat hoz létre, és egy lépésváltásnak vagyunk itt tanúi, és az országok nagyon nagy érdeklődést mutattak ezen eszközök iránt. És ugyanez vonatkozik más tárgyalópartnereinkre, nemzeti szereplőkre, országokra, és nagyon nagy érdeklődést mutatnak ezen új eszköz iránt. Nagyon sok gondolat van, ami azt mutatja, hogy Addis Abebában megállapodtunk a végrehajtás tekintetében. Tehát itt mindenképpen az Unió egy vezető szerepre tehet szert, nagyon sok a követelmény, egy lépéssel tovább kell lépnünk, és meg kell nézni, hogy itt hogyan lehet a lehetőségeket felszabadítani, illetve vonzani a magánberuházásokat. Az újdonsága ennek, az, hogy egy szorzóhatást kívánunk létrehozni a magán beruházások vonatkozásában, ami a KKV-knak is jó, illetve a nőknek. Fontos még az átláthatóság, a nyílt hozzáférés az információhoz, ez is egy újdonság, és természetesen a megközelítésünk részeként ez a külső kapcsolatokba és a partnerségi kapcsolatokba is épül. Ez az integrált megközelítés, a kettes és a hármas pillér az technikai segítségnyújtást is jelent, politikai párbeszédet, költségvetési támogatást, általános kapcsolatokat, civil társadalmi kapcsolatokat, ezek egyaránt fontosak. Biztosítani kell a koherenciát, szinergiákat, és nagyon támaszkodunk a delegációinkra, amelyek nagyon fontos szerepet fognak játszani a tekintetben, hogy mindezt összeállítsák, illetve az egyes elemeket helyére illeszik, hogy ezek egymást kiegészítsék. A G20-ak is dolgoznak ki ötleteket, nem új finanszírozást, hanem egy szélesebb keretet Afrika számára új ötletekkel, és megfelelő klímával, és Eh, hát velük is megbeszéljük, hogy mi mit csinálunk. Egy évvel ezelőtt, júniusban már felvetettük, hogy a, készüljön el ez a beruházási terv, és hogy jó lenne, hogyha addig elő tudnánk lépni. Ezért fontos, hogy együtt dolgozunk önökkel gyakorlati szempontból. Köszönöm, elnök asszony! Nagyon szoros a, az időkorlátunk, kollégák azt kérnénk, mert nagyon nagy ez a bizottság, hogy három társjelentéstevőt hallgatunk meg, majd pedig árnyékjelentéstevőket, egyet frakciónként, majd pedig, ha még marad idő, akkor egy második forduló is lesz. De mindenkit kérem, hogy ne ismételjék meg azt, amit már mások elmondtak, hanem röviden, tömören, hogy Szunszulika úr, aki társjelentéstevője az SND részéről a DEVE bizottságban. Köszönöm, elnök asszony! A tisztelt alelnökök, kollégák, vendégek, először is szeretném elmondani, hogy nagyon elégedett vagyok a tárgyalásokkal, amelyeket a két társ jelentéstevővel folytattunk. Szeretném megköszönni nekik a pozitív hozzáállásukat és hatékony munkájukat. Hölgyeim és uraim, valójában egy új projekt előtt állunk, egy nagyon fontos új projekt van előttünk, és ez a projekt nagyon nagy mértékben befolyásolni fogja az Európai Unió külügyeit is, de mindenek előtt a fenntartható fejlődést Afrikában, a keleti szomszédságban, és lehetőséget fog adni arra, hogy munkahelyeket teremtsünk, új beruházások szülessenek, és természetesen ez a biztonsághoz és a békéhez is hozzá fog járulni az a megállapodás, amit sikerült elérni, az nagyon kiegyensúlyozott, nem kívánok most részletekbe menni, de különböző biztonsági pontokat is jelent, hogy ne lehessen a szabályokat önkényesen értelmezni véletlenszerűen. A deve szabadságtól jöttek az ötletek, mint például a SDG-k megemlítése, a politikák, a szociális és emberi jogok, női egyenlőség, klímaváltozás kérdése, adókikerülés, mindezek szerepelnek. Szeretném még hangsúlyozni, hogy a legfőbb célkitűzése e, a fenntartható fejlődési törekvéseknek, hogy tovább ösztönözzük a beruházókat, hogy hozzanak létre munkahelyeket, és segítsék a fejlődést a különböző országokban és térségekben. Hangsúlyoztuk ezt a kérdést a szövegben több helyen is, sőt, fontos az is, hogy szem előtt tartsuk, hogy ahhoz, hogy sikeresek legyünk, a fenntartható fejlődési alapnak egy önálló eszköznek kell lennie, amely olyan országokra összpontosít, ahol általában nem történnek beruházások, vagy csak nagyon alacsony szinten. Ez egy rendkívül fontos kérdés, amit hangsúlyozni kell. Például a legkevésbé fejlett országok, vagy a törékeny, sérülékeny államok. És itt jön létre a kapcsolat a szabályos bevon migráció egy másodlagos következménye a tervnek. Először is a fejlesztésre kell összpontosítani. Az Európai, Bizo- Európai Unió már korábban is kereste ennek a lehetőségeit a világ különböző részein. Most természetesen, ha sikerül ezt a kérdést kezelni, akkor a szabályos bevá- migrációt, akkor ennek hozzá kell, hogy járuljon ezen országoknak a fejlődéséhez is. Ez a legfőbb célkitűzés és feladat ennek az alapnak a számára. Azt is jelenti ez, hogy el kell érni azokat az embereket, akiknek a legkisebb az esélyük arra, hogy fejlődés tudjanak elérni, akik nehezen jutnak hitelhez, a KKV-kat kell elérnünk, amelyek végül ezzel a fe, fenntartható fejlesztési alappal nagyobb biztonságot és gazdasági növekedést tudnak generálni a saját térségükben. Fontos rámutatni a helyi tulajdonlás fontosságára, különösen igaz ez a multinacionális vállalatokra, amelyek teljes mértékben kiaknázzák a helyi fejlesztési lehetőségeket, természeti erőforrásokat, és nem igazán hagynak jövedelmet az államoknak. Ezt el kell kerülnünk. Elnök, köszönöm szépen, és fontos, hogy tartsuk az időt Kukán úr néppárt nevében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottság részvételét is. Örülök hogy külső befektetés készült, kell egy olyan eszköz, ami a globális stratégiánkat támogatja és konszolidálja külső támogatásunkat. Ezért örülök a az EFA felállításának. Ez új olyan pénzügyi eszköz, amelyel a külső kihívásoknak megfelelhetünk, főleg amikor a migráció okait keressük, ráirányítja a figyelmet a növekedésre. Új nyomások, új trendek tapasztalhatók. Az F a fenntartható fejlődés és növekedés kell szolgálja, és minimalizálja reményeink szerint a migrációs nyomást. A célunk az EU finanszírozásának mozgósítása, a magán tőke bevonásával a hangsúlyt a magánszektor bevonására is rá kell helyeznünk. A cél a kereskedelem, a gazdaság fellendítése, és finanszírozni a kkv létrejöttét. Az FFA megköveteli, hogy az EU fejlődése és a külső befektetés megfelelő egyensúlyban legyen. Konzisztensnek lenni, kell lenniük az eszközöknek, valamint az EBB tevékenységével kell egyensúlyt biztosítani. Az EFA műveleteknek maximalizálniuk kell az addicionalitást, valamint a magántőke bevonását. Végül nem utolsó sorban biztosítanunk kell megfelelő szerepet az Európai Parlamentnek ebben az eszközben, ahogy Konzulika úr mondta, nézek elébe annak, hogy a nagyon érdekes erőfeszítésnek a részese legyek, és együtt tudja működni a három szakbizottság. Köszönöm szépen. Köszönöm. Aida Gárdia Szavál asszony a Budge szakbizottságtól. Muchas gracias, presidenta y presidentes. Antes decían... Köszönöm szépen, elnök asszony. És minden bizonyal történelmi pillanatnak vagyunk részesei, hiszen ez a három szakbizottság itt együtt dolgozik, és a három jelentéstevő is. Tehát nagyon sok minden mutat abba az irányba, hogy nagyon jó javaslatot fogunk tudni kidolgozni, és az év évvel nagyon jó eredményeket fogunk elérni, és az európai garancia alappal. Tehát most nem szeretnék ismétlésekbe bocsátkozni, hanem inkább az időt meghagyni értékes javaslatokra. Nagyon jónak tartom az előttünk tévő javaslatot, és nagyon jónak tartom azt, hogy a magánszektor is bevonásra kerül a szocioekonomikus fejlődésbe, hiszen az összes ország, mely körülöttünk fekszik érintett ebben, és nagyon is jó az, hogy az EU háztartás, az EU büdzsét ennek garanciaként használjuk, és hogy a magán szektor is részesedhet az unió céljainak az elérésébe. Jó előrelépésnek tartjuk azt, hogyha nem csak a vegyes finanszírozási platformokat veszük itt alapul, hanem, hiszen erre már volt sor, hanem az Európai Garancia Alap alapján az egyes alapokat és eszközöket amelyek egyébként már léteznek, a különböző országokban együtt jobban tudnak majd együttműködni, és ez az EIB részéről is már elhangzott ez a javaslat korábban, Európában is, és nagyon sok olyan pont van ebben az egészben, amik jól eh, ki tudják majd egymást egészíteni, jó szinergia hatásokra számítunk, eh, és dolgozni fogunk a különböző javaslatokon. Holnap és holnap után ezeket a munkákat le fogjuk zárni terveink szerint, és eh, számos szempontját a bizottság javaslatának még részleteiben is ki fogjuk dolgozni, amelyek jelen pillanatban talán egy kicsit általánosnak tűnnek, és nagyon fontos lett, hogy lesz az is, hogy az szaktudás is fel fogunk használni a kérdések kidolgozása során. Tehát nagyon fontos, hogy az alapok struktúrája és ezek vezérlése a döntéshozatal a különböző szinteken, a stratégiai boardban és a felügyelő boardban, illetve a parlamenti felügyeletet biztosító bizottságban fog történni. A további kérdés az a kiegészíthetőség, a tematikus és földrajzi felosztás kérdése lesz, és olyan céllal, hogy többletértéket teremtsünk az Európai Unió számára. Van egy-két kérdésem is egyébként a bizottság felé, nem tudom, hogy ez az eszmecsere egyáltalán erre majd az idő, de egyelőre most itt akkor lezárom, de majd erre még rátérek. Kiváló időzítés, Figyelme fogok majd a módosítóknál ezt venni. Most az elégjelenítestevők kapnak két-két percet, és ha van még idő, akkor még egy kör. Diva Zsaten Maki, Alde, Nyeride, Menem, Dieridre Szanygua, Haltala Zöldek, Koraó, FFD. Nerzsa, elsőnek kapsz szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Történelmi ülés, mert a három szakbizottság most jön össze először. Nos nem, azért történelmi, mert a feladatunk az, és ezt megfelelően kell megoldani. Az utóbbi 18 évben, mióta vagyok a szakbizottságban, Nos, abból a 12 legutóbbi évben eh, kértem, hogy így legyen. Örülök, hogy itt van a teremben. Manzavezi Stefano, Roberto, Rolfi itt vannak. Ők eh, vezették a szakbizottságot, a Deve szakbizottságot ebben az ügyben. Eh, köszönet a munkájukért 18 éve vagyok ebben a szakbizottságban, kb. 400 milliárd eurót költöttünk azóta nemzetközi fejlesztésre. Az utóbbi 16 évben 600 milliárdot költöttünk arra, hogy a fejlődő országban megpróbáltuk a szegénységet csökkenteni mint ismerjük a mondás azt mondja, hogy nem halat kell adni az embereknek, hanem hálót, és megtanuljuk őket halászni. Most végre követjük a brit konzervatív mondást. 30 éve 7 billió eurót fektettünk, ruháztunk be Afrikába. Óriási piac kéne legyen. Az volt a cél, hogy saját maguknak és másoknak is piac legyenek, és ez nem sikerült. Nagyon örülök, hogy részesei vagyunk ennek a nagy kezdeményezésnek. Mondjuk meg, hogy mit teszünk Jätän Mäki asszony Alde. Esitän lyhyesti muutaman huolenaiheen. Nagyon köszönöm, és rövid leszek. Van egy-két aggályunk is, mégpedig, hogy hogyan tudunk arról gondoskodni, hogy ez FSD többletértéket hozzon nekünk, és hogy hogyan ügyelhetünk arra, hogy a tevékenységek ne duplázódjanak, hiszen már jelenleg is vannak duplikációk a rendszerben, és hogyan fogunk ügyelni arra, hogy az EFSD azért ne vezessen ahhoz, hogy a pénzügyi piacok munkája, tevékenységét zavarja. Hogyan fogjuk tudni biztosítani azt, hogy az EFSD területén a beruházások azokba az országokba koncentrálódjanak, amelyek a legkevésbé fejlettek, hiszen tudjuk, hogy a nemzetközi beruházások csak 8%-a került ezekbe az országokba. Tehát én furának tartom azt, hogy olyan pénzt, ami a klímaváltozás elleni harcra van előirányozva, az itt szinte egyáltalán nem kerül alkalmazásra, legalábbis nagyon kis mértékben csak. Ötödik pontom, hogy furának tartom, és nem tartom jónak, hogy a szomszédsági politikai büdzsénket ö, csökkentjük, hiszen számunkra ez rettentő fontos, és ö, ezért kérdezném, hogy a bővítési politika ö, területén végrehajtott csökkentés miért nem tudjuk ide átcsoportosítani, hiszen az most jelenleg nem a legfontosabb terület. Van egy másik terület, már említásra került, mégpedig ez az átláthatóság, fontossága, amit én is kihangsúlyoznék, és hogyha már vannak eredményeink, és tudjuk, hogy mit értünk el, akkor a lakosságnak is be tudjunk számolni arról, hogy milyen jó célokat sikerült elérnünk. Köszönöm szépen, Gue. Elnézést, Nivéda asszony. Köszönöm szépen. Átadom kollégámnak a felszólási időmet, de itt leszek az összes többi vitám, most sajnos távoznom kell. Okay. speaking to shadow okay. Thank you, Mrs. Köszönöm, elnök asszony. Ah, eh, están apelando al desarrollo sostenible, pero lo que se persigue en cierta manera también... Igen, nagyon fontos a fenntartható fejlődés, de persze azt is, hogy hogyan érjük el a céljainkat, hiszen a szomszédos országokban fontos elkerülnünk azt, hogy a személyek mobilitását még külön mi kényszerítsük ki, hiszen tudjuk, hogy a klímaváltozás, a háborúk és a szegénység miatt eleve ezek az emberek inkább hajlanak arra, hogy elhagyják az otthonukat. Tehát ezért szeretnék elmondani azt, hogy a gazdasági ö, fellendülés érdekében azért a határokat ne toljuk arrébb, és ezért kellene a garanciákat létrehozni arra, hogy ezek a források oda kerüljenek azokba az országokba, ahol akik a leginkább szenvednek, és a célunk az az, hogy ezt elérjük, és hogy milyen tudjuk azt, hogy olyan helyszínekre jussunk el, ahol megakadályozhatjuk azt, hogy akár hatalmas tömegek megmozduljanak. Tehát, és hogy olyan országokat támogassunk, amelyek az unió céljait is elfogadják, és itt tehát olyan köz- és magán beruházásokra gondolok, amelyek ezt a célt követik. Tehát itt arra gondolok például, amelyek különböző helyi vagy más oligopólok ellenőrzés alatt állhatnak esetleg, és hogyha ugyanis sikerül ezt megakadályozni, akkor a magánvállalatoknak is ebből haszna lesz, ha nem, akkor pedig az adófizetők pénzéből kell ezeknek a kiadásait kifizetni. Tehát azt gondolom, hogy itt a nemzetközi szolidaritás más, eddigitől eltérő politikájára van szükségünk, hiszen a saját önálló forrásokra is alapozunk, amelyeket a helyi gazdasági részvevőkhöz szeretnénk eljutani, és nem pedig valamiféle transnacionális oligopóloknak szeretnénk ezeket a forrásokat juttatni. Tehát nagyon fontos, hogy a jövedelmi rendszereket is meg kell reformálni mindemellett. Jobb elosztásra van szükség, és jóval modernebb politikára van szükség ezen a téren. Egy hatlap asszony, és utána Koranov. Um, Köszönöm szépen. Azt hiszem, nem szabad túl gyorsan eljárni, ez egy fontos javaslat, hogyha a kötelezettségeinknek eleget akarunk tenni, hogy a magánszektort is bevonjuk, akkor jól el kell gondolkodnunk alapkérdéseken. Az egyik az, amit ilyen tegneki mondat. Mi lesz a hozzáadott érték? És azt hiszem a bizottságon van a bizonyítási teher, hogy nincsen átfedés, és a tényleges problémákkal foglalkozik a fejlesztésben. Örömmel látom, hogy a legutóbbi viták során az intézményekkel a 20-30-as agenda megvalósítása konkrétan szóba került. Aztán meg tudjuk erősíteni a szabályozást, hogyha így járunk el, és nem a migráció gyökereivel foglalkozunk. A kérdés a bizonyosan a következő. Ez az eszköz csak a származási vagy tranzitországokra vonatkozik, vagy tágabb körre. Miért kell gyorsan dönteni a blendingről, míg nem sikerült felmérni az együttműködés hatását, végül pedig a garanciák. Azt hiszem, hogy a garancia lényege az, hogy közvetlen finanszírozás legyen, és megfelelő biztosíték szükséges. A kérdés az, hogyan lehet a kritériumokat úgy megfogalmazni, hogy azonosítsuk be azokat a projekteket, amelyek fejlődés hoznak, különben vesztegetjük a pénzt, mert másra használják. A felelősség nagyon fontos, e, az erőforrásokkal összefügg. A e, bizonyságnak megfelelő erőforrással kell rendelkeznie a monitoringhoz és az ellenőrzéshez. Ez stratégiai kérdés. Köszönöm szépen. Ignacio Corau. Grazie, Presidente. Bene, io a prescindere dei, dei nomi... Köszönöm szépen, elnök asszony. És én most nem szeretnék itt különböző részére rátérni az eszköznek, hanem inkább a célkitűzésekről szeretnék beszélni, hiszen itt egy történelmi lehetőség előtt állunk. Hogyha az EU ezt a migrációs fóbiáját a jövőben úgy adja ki, hogy ezeket a fejlődésre fordított forrásokat kiadja? Hiszen jelen pillanatban nagyon nagy mértékben csak a határok védelmére adják ki ezeket a forrásokat, vagy hogy próbáljuk a migránsokat távol tartani magunktól. Tehát ez a fejlődés ellen hat. Tehát nagyon fontos, hogy ilyenkor a magán jellegű támogatásokról is nagyon óvatosnak kell lenni. Ennek lehet negatív és pozitív hatás, hiszen a fejlődő országokban nagyon fontos az, hogy ugyanazok a termelési szabályok nak kell érvényben lenniük, mint Európában ilyen esetben tehát. Ez azt jelenti, hogy magas védelmi funkciót kell, és nem pedig valami védekezési spirált kell beindítanunk, ahogy az jelen pillanatban sok esetben látható. Ki szeretném használni a lehetőséget, hogy a bizottságot megkérdezem egy dologról. A magas rangú képviselők és Bill Gates között múlt héten sor került egy találkozóra Bill Gates alapítvány keretében, és ez az egész találkozó nagyon pozitív visszhangot kapott, és Szeretném tudni, hogy hogy áll a helyzet, hogyha a Trump kormány költségcsökkentést akar a, fejleszti, a fejlődésre fordított eszközök, támogatásra fordított eszközök terén bejelenteni, akkor ez hogyan fog kihatni az amerikai NGO-k és az Európai Unió együttműködése körében, tehát hogy akár e, amerikai projekteket kell majd nekünk támogatnunk, amelyeket már az amerikai kormány nem hajlandó finanszírozni? Köszönöm szépen, kollégák. Most még egy, kettő, három, még egy néhány ember van, aki szeretne szót e, kérni. E, nem tudjuk, nem tudunk még egy fordulót tenni, két és fél percre kell korlátozni. Néppártól kap most szót a képviselő úr. Köszönöm szépen, Linda. Nagyon rövid leszek. Az Európai Parlamentnek a szerepe rendkívül fontos. Nagyon közvetlen kérdésem van. Mi a szerepe a parlamentnek ebben a stratégiai ö, ö, testületben megszólaltuk, hogy megfigyelő, de a megfigyelő szerepkört másot is fel lehet használni. Más is? Kíván hozzászólni? Kérdezi az elnök. Pontosan ugyanez lett volna az én kérdésem. Nagyon jó együttműködés. Anjet Pasi. Tisztelt elnök asszony, tisztelt vendégek! Köszönöm szépen a javaslat egy európai alapra, ami fel, fenntartható fejlődési alap lenne az egy katalizátor és komoly állami és magánberuházásokat tudna katalizálni er, Afrikában és a közel-keleten. És bármennyire is nemesek és jó szándékok ezek a törekvések. Ennek nem lehet jelentős hatása állampolgárok millióinak a az életére, akik ki szeretnének lábalni a szegénységből. Nekem az a javaslatom, hogy a, sose téveszik szem elől a választott képviselők, hogy ezen országoknak a e, jellemzője, amelyekre irányul ez az alap, nekik szabadságra van e, szükségük, még e, leginkább gazdasági függetlenségre, jog, tulajdoniákra. Egyiptomban például 90%-a az ingatlanoknak, nem rendelkezik tulajdonjoggal, jogilag nem tulajdonos. Az emberi jogokkal kapcsolatban egyéni szinten kell, hogy megvalósuljanak ezek, mert a legkisebb országban egy nagyon kis réteg képezi az egyént Itten kormány beavatkozások, vállalkozásoknak nem kellene az, hogy jó kapcsolatokkal rendelkezzenek a politikai pártokhoz vagy a helyi hatóságokhoz, hanem jogállamiságra van szükség, részrehajlás nélküli igazságszolgáltatási rendszerre. Ezt az álláspontot kell osztani, és nekünk azt kell megvizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk ezeket az erőfeszítéseket támogatni, amikor ezen országokkal tárgyalunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Bethera asszony következik. Köszönöm szépen, és rövid leszek. A különböző referensek is jelen vannak, tehát két kérdésem lenne. az Európai Számvevőszékről beszéltünk. A bizottság nem áldoz elegendő figyelmet arra, hogy ezek az ellenőrzések lezajjanak. Tehát például az acélgyártás területén, hogyha a párbeszédet folytatjuk, akkor szeretném tudni, ahogy a bizottság is beszámolt erről, hogyan szeretné ezeket az eseteket rendbe hozni, és hogy hogy áll a finanszírozás, hiszen a magánforrásokat ezek a garancia alapok fedezik. Tehát, hogyha olyan helyen akarnak pénzeket befektetni, ahol nem áll fenn a szükséges biztonság. De érdekelne, hogy ezekben az országokban a polgárok szempontjából a biztonsággal hogy állunk, illetve a mi szempontunkból, e, tehát hogy nem fogunk-e valamiféle emberjogi projektet ezzel korlátozni. Thank you. Judith Santentini, köszönöm szépen, elnök asszony. Amiről itt most beszélünk, ez egy hitelrendszer és egy garanciarendszer, nagyon törékeny, és nagyon sok esetben nagy infrastruktúra projektekről van szó. Szeretném pontosan látni, hogy hogyan tudjuk ezt fenntarthatóvá tenni, és hogyan tudjuk azt elérni, hogy harmadik országbeli vállalatok, fejlődő országbeli vállalatok ebből részesüljenek ezek fejlesztési segít, segélyek, akiknek nincsen fejlesztési céljuk, hanem az a motivációjuk, hogy a migránsok ne jöjjenek az Európai Unióba. Nagyon világos útmutatásra van szükség, hogy arra, hogy biztosak legyünk abból, hogy valóban fejlesztési célokat fogunk ezekkel elérni. A fejlődés, a fejlesztés egy olyan eszköz, amivel a szegénység leküzdhető. Ez nem új, ez nem a migrációval kapcsolatos, ez egy nagyon vitatható, hogy ezt most eh, beszélünk el, és úgy gondoljuk, hogy ez működni fog. Az én hazámnak van egy ilyen rendszere, van egy bankunk, amelyik eh, ilyen tevékenységekre hiteleket nyújt. Az a botrányok sora, ami történik Afrikában, Latin Amerikában, olyan összegekből, amiket a Hollandiából fizetnek ki, és aminek semmi köze nincsen a ez nagyon hosszú lenne a lista. Én nagyon komolyan aggódom. Én értem a jó szándékot, de biztos szeretnék lenni abban, hogy ebből aztán valóban fejlődés lesz, fejlesztés lesz, és nem vagyok rá meggyőződve, hogy az EBB ezt el tudja érni. Remélem, hogy a bizottság már ismeri ezeket a tapasztalatokat olyan országokból, ahol van. Ponga úr következik öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én mindössze néhány észrevételt szerettem volna fűzni. Először is gratulálni az Európai Bizottságnak, mert egy valós igényre válaszolnak. Hozzá kell járulni a, a fejlődéshez és a, az illegális bevándorlás, migráció okainak a kezeléséhez fontosak a finanszírozási lehetőségek, mert nagyon korlátozottak a források, és nagyon óriásiak az igények. Ez új lehetőségeket nyit, mindögye akkor meg kell győződni arról, hogy ez az új eszköz, ez kiegészíti a már meglévő eszközöket, és átlátható módon kerülnek majd kezelésre. Szerintem az Európai Parlamentet meg kellene erősíteni a e tekintetbe, és az irányítást és az EBB-vel való kapcsolatokat is pontosítani kell, és meg kell erősíteni ezeket, mert ezek a fő szereplői a, fej, a, a fenntartható fejlődésük is. Helyén való lenne a az európai preferenciának a szempontjait szem előtt tartani megvalósításkor. Tehát azonos kompetenciák miatt az európai szereplőknek kell kell előnyben részesíteni, és például a partnerországok fejlesztési bankjait, hogy azok társfinanszírozzák komplementaritás eh, keretében, és emelő hatást érjenek el ezzel. Utolsó hozzászólás előtt nekem is lenne néhány észrevételem. Sargentini eh, azt, hogy mondott két dolgot, hogy két milliárd jön-e ugye az EDF-ből, ez nagyon nagy része pedig a fejlesztési költségvetésből. Tehát ez nagyon fontos, hogy az összegek végül is tényleg fejlesztésre kerüljenek felhasználásra. Ezért fontos a monitoring, a nyomon követés. Még egy dolgot szerettem volna pontosítani, korábban beszéltünk az EBB-ről, de nem tudom, hogy magánszektort finanszírozunk, miközben vannak országok, akik normál banki megtérülést várnak el, de ezek olyan lenne, hogy a legnehez, az országok lennének. Esetleg a bizottság tudná ebben mondani, mert itt csomagok vannak, de melyik csomag mit jelent? Fontos lenne, hogy ezt pontosan lássuk, és az egész csomagot egyben tudjuk átlátni, illetve kezelni, mert különböző alapok vannak, új alapot, garancia alapot hoznak létre, de a bizottsági kezelésébe kerülne, ugyanakkor az EBB-nél is van, tehát hogy nézne ez végül is ki? Nem tudom ki az, aki szeretne hozzászólni. Görenc úr, eh, már még egy kérdés, ott aztán már is szót adok. Igen, köszönöm, elnök asszony. Ha a az alapnak sikere van, akkor azt várhatjuk, hogy megsokszorozódnak a beruházások, és ettől a GDP növekedni fog. De ebből nem feltétlenül fog csökkenni az egyenlőtlenség. Több gazdag lesz, és több szegény lesz ezekben az országban, és polarizálódik a társadalom, vagy több gazdag lesz, és kevesebb szegény. Ebben az utóbbi esetben a különbségek csökkennek. Vagy pedig a latinamerikai modellt veszük az utóbbi húsz évet, ahol ez a modell van, hogy több gazdag lett és több szegény, és a különbségek még nagyobbak. Ezt tapasztaltuk az ENSZ legutóbbi konferencián, ami a fenntartható fejlődésről született. Tehát itt a nyomon követő politikákban rejlik a zördög. Tehát én, ami nekem fontos lenne, hogy integráljuk ezt az aspektust az egész eljárásba. Messzebb kell céloznunk, mint a beruházásokat, megfelelő követő politikákat is kell tervezni. Ha a beruházási politika megvalósul, politikai párbeszéddel, a fejlődő országokkal. Ez egy eszköz lehet, ami másképpen újraosztja el a, gazdas, a gazdagságot, az adózást. Akkor lehet egy olyan modellt létrehozni, ami a az egyenlőtlenségek csökkenéséhez vezet. Ez szerintem alapvetően fontos, és ez az a hozzáadott érték, amit hozhat a fejlődési főigazgatóság. Köszönöm. Számos kérdés van, amit felvetettek a kollégák. Nem tudom, hogy a bizottság részéről vagy máshonnan ki az, aki szeretné megkezdeni a válaszadást. Valszeriszia úr. Elkezdem, aztán átadom a szót a kollégáknak. Először is emlékeztet, köszönetet mondanék ezért a vitáért, és azzal kezdeném, hogy kieragadok egy pontot. A vita azt mutatja meg, hogy dolgozzunk, méghozzá egy olyan környezetben, amely maga is változik. Ezt már többször elmondtuk, a mai DJ az nem a holnapi, és ezért különböző kihívások vannak, globális megközelítés van, globális lehetőségekre. Ha ez igaz, ugye, hogy ez elhangzott, ahogy valamennyien mondtuk, hogy az eszközöket is rend, ott kell, hogy legyenek, hogy az új kihívásoknak megfeleljünk, és három alap pillér van, beruházás, mobilizálás, és így tovább, akkor úgy gondolom, hogy logikus, hogy ez a vita és más vita is a egyrészt migráció és fejlődésről beszélünk, utána pedig migráció és biztonság között most pedig a fejlődés és a beruházások közötti kapcsolatról beszélünk. Ezt integrált módon látom, mert ha jó a kiindulási pont, akkor nyilvánvaló, akkor magunknak is kérdéseket teszünk fel, hogy hogyan tudjuk ezt hatékonyan kezelni. A, pontosan arról van szó, hogy természetesen nem kockázatmentes az ötlet, de lehet, tehát komolyan kell venni ezt a kihívást, és egy alapvető célunk kell, hogy legyen, még egyszer mondom, fejlesztési munkákat, fejlesztési pénzekkel végezni, ahogy mondták, a fejlesztési pénzeket a, az ismerőseim is költik, ugyanúgy, ahogy mi is. Tehát ez világos, ezt pontosan integráltan kezeljük. Fontos, hogy mobilizáljuk a forrásokat, hogy jobban meg tudjunk felelni ezeknek a kihívásoknak. Ezért kockázatmentes, ez nem. Tapasztalatokra épül, igen, a blending lehetőségekre épül, ezeket lehet auditálásra kerültek a múlt évben, még nem ö, történt meg a teljes kiértékelés, de az auditorok, a számvevők azt mondják, hogy ebben van lehetőség, és valamennyi kollégámmal egyetértünk. Ez egy jó eszköz lehet, de egy megfelelő politikai párbeszédbe kell beágyazni, azzal a szaktudással, ami kell ahhoz, hogy a szegénység ellen felelsen lépni. Ez az európai ö, számvevőszéknek a véleménye. De többet kell tennünk annak érdekében, hogy ezt ö, politikai párbeszédbe tudjuk átvinni. És amit mondott, és amit ö, Görenc úr is mondott, a politik kampányban, tehát a nyomon követő politika ö, okozza a különbséget, egyetértek. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a blending tevékenység, ami 2007 és 2015 között folyt, ami mennyiségileg mutatta meg az addicionalitást a 2,7 milliárd blendinggel 2700 projektet hoztunk létre, tehát az addicionalitás megvolt, és elemeztük azt is, hogy mit értünk el. Mi infrastruktúrát építettünk olyan országokban, olyan területekben, nem volt út erőművet, naperőművet építettünk, energiahordozók, hálózatokat. Tehát van bizonyos tapasztalatunk abban, hogy hogyan irányítsuk, kezeljük, mi a fejlesztési cél, hogyan lehet az addicionalitást mobilizálni közpénzből és magánpénzből, de beruházási logikával. Tehát ebben vannak tapasztalataink, és ezre tudunk építeni. És ez életképes a az Európai Parlament ellenőrzése mellett. Ezért javasoljuk, hogy az Európai Parlament megfigyelőként legyen vegyen részt ebben a munkában, az irányító testületben, illetve a projekteket is kövessen nyomon. A garancia, a garancia az új, az egyébként különböző tapasztalatokra épül, míg a tapasztalatok korlátait is figyelembe veszi minden, itt egy bizonyos munkamegosztás van, az EBB azokat a projekteket viszi, amelyek banki szempontból könnyebben kezelhetőek, és amikor létrehozzuk a transfert, akkor együtt a tapasztalatunkra építve először is a különböző tevékenységeket hozzuk létre, illetve lehetővé tesszük, hogy az EBB a tapasztalatait az érdekünkbe használja fel a garanciában. Nem véletlenül született az a megállapodás, amelyet kidolgoztunk, és jött létre az az egység, amelyik majd a külső beruházási titkárságot fogja segíteni. És az EBB azért van ott, hogy különböző okok miatt megossza a tapasztalatait ezért ebből a szempontból nem statikusan nézzük a dolgokat, hogy profit van, akkor magán, ha veszteség van, akkor állami. Nem, éppen arról van szó, éppen, hogy fordítva történjenek a dolgok. Megpróbáljuk, és erre próbálunk építeni. Nincs, nem kockázatmentes, de komoly elkötelezettség mellett és tapasztalatokkal ez lehetséges. dolgozunk azon is, hogy a ö, kirendeltségünket, delegációinkat megfelelően felkészítsük. Minden egyes ülésen és a félidős felülvizsgálat során is felvetettük azt, hogy hogyan hozzunk létre jobb beruházási környezetet a projekteknek, amelyek fontosak fejlesztési szempontból. Mik a kritériumok? Munkahelyteremtés, szociális hatás, KKV-k segítése, fiatalok munkába állítása. Ezek a kritériumok, amiket már megpróbáltunk végrehajtani, és amikre igyekszünk egy eszközzel építeni. Vannak más előnyök is, a tapasztalataink beruházás tekintetében is jelentős. Hét blending platformmal rendelkezünk, különböző eszközeink vannak, a különböző partnerségi kapcsolatokon, tagállami finanszírozással garancia rendszereket is tudunk létrehozni és önök pedig ezt egy eszközbe építhetnék be, ami az önök ellenőrzését is jobban és egyszerűbbé teszi, mert egyetlen egy közös cél van, nyilvánvalóan ez egy újdonság három pilléről beszélek, az első a blending -a és a beruházás, a, a technikai segítségnyújtás, és a harmadik pedig az, amit Görenc úr mondott, a környezet fogadó tétele. Különböző rendszerek, tapasztalatok vannak e tekintetben. Tehát még egyszer, ezt javasoljuk, hogy ennek a kihívásnak feleljünk meg, legyen ez világosabb, átláthatóbb, kevésbé elaprózódott, és jobban nyomon követhető, ha mondhatjuk ezt így. És jöjjön létre a kritikus tömeg. A minőség is ott van, próbáljuk meg, hogy magán beruházókat is bevonjunk, különösen ezen országokban, ahogy Sargentini asszony mondta, E, olyan országokban, ahova e, normál esetben egy beruházó, magánberuházó nem megy, de kapcsoljuk be, nem könnyű, általában nem könnyű, ezért próbáljuk ezt a lehető legjobban tenni, és dolgozzunk együtt tovább, ahogy szoktunk. Thank you. The others... Köszönöm szépen. Köszönöm. Hogyha van valami, amire szükségünk van, akkor az egy koherensebb megközelítés a ö, ö, harmadik országokkal, ez azt jelenti, hogy koherens politikai párbeszédnek kell lenni, hogy összeszedjük a különböző eszközeinket, a finanszírozásba, a blending eszközöket, és most az új garancia alapot. Ez jó alapot teremt ahhoz, hogy sikeres tárgyalásokat folytassunk, és elérjük azt a fejlesztést, amit szeretnénk. Látjuk a vita során, eh, most a szomszédos, szomszédsági országokról beszélek, eh, nagyon érdekli őket ez a kérdés. Az infrastruktúrába történne beruházás, a szociális szektorba. A mostani eszközökkel ezek megközelíthetetlenek. Ez kockázatos gyakorlat, természetesen új, és fontos lesz. Fontos, hogy az Európai Parlamenttel milyen tárgyalásokat folytatunk, és mennyire sikerül ezt megvalósítani. Még egy megjegyzés az eszköz struktúrájával kapcsolatban. A három elemet próbáljuk kombinálni az FA-t és a műszaki segítségnyújtást, harmadiként jön be az üzleti élettel való együttműködés. Nos, ezek kombinálása fontos. Ez biztosítja a koherenciát. Így tudunk hatékonyságot biztosítani. Semmi kétség a felől, hogy amit csinálunk, az fejlesztés. Erre használandó ez az eszköz, ami az EBB-t illeti, fontos, hogy benne legyen a projektben. Részt kell vennie az ilyen tárgyalásokban. Erre való az EBB is rendelkezik eszközökkel, és a mandátuma is részben erre szól. A garancia alappal jól kombinálható, érdekes megveszélésnek ígérkezik. Olyan kérdésről van szó, amit a stratégiai tanácsnak le kell folytatnia. Valami hozzátenni való, Liflik? Köszönöm szépen, nagyon röviden. Azt hiszem, eh, hogy az sdg létrehozták eh, ezt a hálózatot. A, eh, a humanitárius tevékenység is kapcsolódik a fejlesztéshez, ami azon országokat illeti, amelyekkel foglalkozunk már megvan a tervezés rész. Figyelembe kell venni az országok helyzetét, a jogállamiságot, demokráciát a stratégiai tanácsnak tudatában kell lennie ezeknek a követelményeknek és így kell értékelje az egyes országok helyzetét. Ami a donátorokat illeti, sok donátor van, a magánszektor is ebbe benne van. Meg kell vizsgálni a helyzetet, mielőtt megállapodjuk, hogy ki mekkora erőfeszítést tehet. Köszönöm szépen, hogy részt vettek. Nem kérem a jelentéstevőket, hogy újból szóljanak. Ezt legközelebb fogják megtenni. Jövő szerdán találkozunk háromkor. Mindenki erre meg van hívva. És a rákövetkező ülés március 21 en Köszönöm az AFET és a Bács alelnökeit és tagjait, hogy eljöttek. Szeretném levárni a az ülésnek ezt a részét. A deve ülés még 10 percig folytatódik. Kérem, akkor a 14-es pontot gyorsan tudjuk megtárgyalni